Mi is köszönjük. Elkezdjük most a szavazást. A rendünk szerint az egyszerűsített eljárásban fogunk szavazni Sartori asszony jelentéséről az EK és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújításáról. Ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodás a nyilatkozatot elfogadtuk. Újabb szártóri jelentésről fogunk szavazni. Az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás ügyében. Kérem szavazzanak, ki támogatja, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következő témánk. Valaki fel kíván szólalni? Pintes. Herr Léne. Léne úr. Herr President. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A frakcióm nevében azt indítványozom, hogy a következő szavazás a Hefner jelentésről név szerinti szavazás formájában valósuljon meg. A tárgyalócsapat része voltam, és nagyon szeretném tudni, hogy ki hogyan szavaz. Danke gibt es gegen diesen Vorschlag der van-e, aki, valaki, aki ellenzi ezt a kérést? Ha nem, akkor valóban népszerinti szavazást fogunk tartani a kérésnek megfelelően. A Hefner jelentés a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbítása, és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléséről szól. Ki támogatja ezt? Elnézést, név szerint szavazunk, vagyis géppel, javította magát az elnök, tehát elrendelem a szavazógépes szavazást a Hefner jelentésről. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm, gratulálok. A Karin jelentésről fogunk most szavazni. A 18. jelentés a jogalkotás minőségének javításáról, a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazása címmel. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás Elfogadtuk. Következő megszavazandó jelentésünk a KADEK jelentés. Valaki fel kíván szólalni, parancsoljon. Vagy gond van a szavazógéppel? Rapporteur. Monsieur le Président, je suis simplement le rapporteur et je voulais dire quelques mots. Sie können, bitte. Előadóként szeretnénk néhány szót hozzáfűzni. Non, ne vous inquiétez pas, vous aurez vos trains. Ne, ne aggódjanak, el fogják érni a vonatot meg a repülőt. Nos, kedves elnök úr, kedves kollégák, az Európai Atlanti Stratégiáról szóló jelentésemről van szó. Ez megfelelő erőforrásokat biztosít az európai atlanti területek fejlesztése szolgálatába, az atlanti régiók megerősítéséről szól, az hajógyártás és egyéb iparágak megsegítéséről van szó, az önök segítségével egy Marshall tervet hoztunk létre, egy új európai növekedési akaratra és politikára van szükség. Köszönöm, kollégák! Köszönjük az előadónak a hozzáfűzött szavakat. Most rátérünk a szavazásra. Az Atlanti régiót illeti uniós kohéziós politika stratégia jelentéséről el, mellette ellene a jelentést elfogadtuk. Most egy részletes szavazás következik David Martin jelentéséről. Bizonyos országok kizárása a kereskedelmi kedvezményekből a jelentés címe. Nem túl sok módosítónk van. Az első az ötös. Négy szerint szavazunk az ötösről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elutasítottuk. Most a bizottságok módosítóra szabadunk együtt, a háromról, ki támogatja őket, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. Hatos módosító, ismét géppel szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a hatost. Ez esetben a négyesről ismét kell szavaznunk géppel. Megnyitom a szavazást a négyesről szavazógéppel. Lezárom azt. Elfogadtuk. Most a módosított szöveg egészéről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás ellenőriznünk kell, nem volt egyértelmű a kész felnyújtásos szavazás eredménye. Megnyitom a szavazást a szavazógéppel. Legyenek szívesek szavazni. Lezárom a szavazást. 322-270 arányban elfogadtuk azt 25 tartózkodás mellett. Most a jogalkotási javaslatok jönnek, név szerint fogunk szavazni. Pontosabban ugyanennek a szövegnek a jogalkotási javaslatáról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok Mártin úrnak. Karin szúr jelentése következik a kormányközi megállapodások a tagállamok és harmadik országok között az energiapiac területén címmel. Az egyes módosítóval kezdjük. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk az egyest. Négyes. Szociáldemokraták nyújtották be, ki támogatja? ellene elutasítottuk. Az 1CB módosítóról kell most szavaznunk, ki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Van, aki vitatja? Jó, rendben, akkor ellenőrizzük az 1CP számú módosító javaslatot. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. A négyes cikken belül a bizottság javaslatra szavazunk, ki támogatja, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Így az ötösről nem kell szavaznunk. A kilences cikkre térhetünk rá, ki támogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A kettesről így nem kell szavaznunk. Hármas, ki támogatja. Ellene elutasítottuk. Most a bizottsági javaslatról szavazunk mellette, ellene, tehát elfogadtuk. A módosított szövegről most záró szavazást tartunk, ki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a jogalkotási Javaslatról fogunk szavazni név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. Gratulálunk Karin úrnak. Most García Perez asszony jelentése következik a mezőgazdasági termékek minőségrendszerei témában. Megadom az előadónak a szót. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden utalni szeretnék arra, hogy a 103-as zöld módosító esetében ugyan a tartalmat támogatni tudom, de azt a javaslom, hogy a plenáris ülés utasítsa el, mert a tanácssal kötött megállapodással ellentétes. Danke für den Hinweis. Wir treten die Köszönjük. Elkezdjük akkor a szavazást. 104-es módosító. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Így a kettes blokkról nem kell szavaznunk. Most jön az említett 103-as módosító. Név szerint szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A módosított szövegről szavazunk, annak egészéről ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Elfogadtuk. A jogalkotási javaslatról kell már csak szavaznunk. Név szerint tesszük ezt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok Perez asszonynak. Sophie Okoni asszony jelentése következik az Európai Szociális Vállalkozási Alapokról. Két módosítót kell megszavaznunk. A kettes számú kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Így akkor a másodikról már nem is kell szavaznunk. Záró szavazás rendelek el, ki támogatja az egész szöveget, ki ellenzi, elfogadtuk. Jogalkotási javaslat mellette, név szerint, név szerint szavazunk róla. Az előadó kíván szólni. Parancsoljon, asszonyom. Monsieur le Président, chers collègues. Elnök úr, kedves kollégák, az 55-ös cikk, az 57-es cikk értelmében azt kérem, hogy halasszuk el a végszavazást erről a jogalkotási anyagról, mert újra kell kezdeni a tárgyalásokat tanácson. Danke, ich bringe diesen Antrag. Köszönöm. Az előadó javaslatáról szavazunk most. Ki támogatja az elhalasztást? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezzel az ő javaslatát elfogadtuk. Lamberts úr kíván szólni. Az ön jelentése következik. Uh, Elnök úr, kedves kollégák! Szofi és én hasonló helyzetben vagyunk ezzel a jelentéssel kapcsolatban is. Ez egy kivételes helyzet, erre felhívnám a figyelmet, mert eh, miután sikeresen lezárult a trilógus eh, és az Európai Bizottság, a tanács, valamint a parlament bejelentettek egy megállapodást, eh, Dánia miniszterelnöke tájékoztatott bennünket, hogy a tanács úgy döntött, hogy megszegi ezt a megállapodást. Mi a tanácssal kötött megállapodásról fogunk szavazni, és ugyanakkor felszólítjuk a tanácsot, hogy tartsa magát a megállapodáshoz, fogadja el azt a szöveget, amiben június végén megállapodtunk miután a tárgyalásoknak azért még szeretnénk utat engedni, ezért a végszavazást nem fogjuk itt most megejteni, tehát azt elhalasztjuk, de szilárdan kitartunk a megállapodás mellett. A tanács megállapodás szegése az valójában arról szól, hogy az adóelkerülés elleni harcot gyöngítsék. Danke, Herr Lamberts. Köszönjük, Lamberts úr. Akkor az ön javaslatáról szavazunk előbb, majd akkor, amikor a jogalkotási javaslattól történő szavazás ne. Most azonban a kettes módosítóról szavazunk először, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kolléga úr? Slüter úr kíván szólni? Igen. Köszönöm, elnök úr. A ciprusi elnökség véleményét szeretném hallani. Ich verstehe die Frage. Nem értem a kérdést. Én szívesen válaszolnék eh, a kérdésére vagy adnám meg a tanácsnak a szót, de nem tudom megadni, mert nincsen itt. A, az egész szövegről szavazunk most. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk azt. Most az előadó javaslatáról szavazunk, amely szerint el kéne halasztanunk a jogalkotási javaslatot. Ki támogatja az előadó javaslatát? Ki van ellene? tartózkodás elfogadtuk. Akkor sok jót kívánok Önöknek a további tárgyalásokhoz a tanácssal. Lange úr jelentése következik. Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megalapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása címmel. Nagyon sok módosító, bizottsági módosító született, de ezekről együtt szavazunk, ki támogatja őket. Ki van ellenük? Tartózkodás, elfogadtuk őket. A 28-asról név szerint kell azonban szavaznunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es. Erről is géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom ezt. Elutasítottuk. 33-as. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 35-ösről szavazunk ismét géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítottuk. Záró szavazás következik. Ki támogatja a módosított szöveget? Ki ellenzi annak elfogadását? Tartózkodás elfogadtuk. Kolléga úr? Elnök úr, kedves kollégák! Azt indítványozom, hogy halasszuk el a jogalkotási indítványról való szavazást, és utaljuk vissza a szakbizottságba, hogy megindulhasson a háromoldalú párbeszéd. Szavazzunk erről, ki támogatja az előadó szóbeli ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk, tehát akkor elhalasztjuk. Jó, sok sikert a tárgyalásokhoz. Jörg Leichtfried jelentése következik, az Európai Unió és tagállamai másrésztől Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megalapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása témában. A bizottságok módosítóról blogban szavazunk, ki támogatja őket, ki ellenzi őket, tartózkodás, elfogadtuk őket. A 37-esről azonban név szerint kell szavaznunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es módosító. Név szerint szavazunk erről is. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 32-es módosító. Ki támogatja készfelnyújtással? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 38-as név szerint kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítottuk. 39-es Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 40D. Név szerint szavazunk a 40D-ről. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítottuk. 41-es. Géppel szavazunk ismét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A módosított szöveg egészéről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. Gratulálunk. Ja nem, először Leichfried úr még megszólalhat. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint Kolumbia és Peru esetében, ezért azzal az indítványjal fordulok önökhöz, hogy ne tartsuk meg a szavazást és a tárgyalások befejezéséig, a tanácssal és bizottsággal folytató tárgyalások befejezéséig utaljuk vissza az ügyet a szakbizottságba. Köszönöm szépen. Ez Ki támogatja az előadó szóbeli javaslatát? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Sok sikert a tárgyalásokhoz. Lidia Johanna Geringer de Ödenberg asszony jelentése következik az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól. A 62-es módosítóról szavazunk, ez egy bizottsági módosító, kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Így az összes többi módosítóról nem kell szavaznunk, és a módosított szöveg egészéről kell csupán szavaznunk, ki támogatja ellene tartózkodás elfogadtuk. Jogalkotási javaslat. Név szerint kell erről majd szavaznunk, megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom azt. Der Antrag ist angenommen. Elfogadtuk, gratulálunk. Marajra úr jelentése következik. Vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák Pakisztán számára címmel. A 47-esről szavazunk, ki támogatja, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk most, ki támogatja? Ellene ki tartózkodik? Elfogadtuk. Jogalkotási javaslatról szavazunk most ebben a témában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk azt. Gratulálok Mareira úrnak. Most hat állásfoglalási indítványról fogunk szavazni a szíriai helyzet kapcsán. Kom Bendit úr kíván megszólalni. Euh, Kedves kollégák, egy angolul mondom, hogy szóbeli módosítóm van, tehát szóbeli módosítóm van a kettes bekezdéshez amely a menekültekről és a menekült kérelmet benyújtókról szól. Ebben a szövegben az ensz ugye felszólítjuk, és tagállamait teszem én hozzá arra, hogy megfelelő humanitárius intézkedéseket foganatosítsanak a menekültek és a menedékkérők számára az EU tagállamokon belül, tehát ez gyakorlatilag egy elég egyszerű módosítás. Humanitárius segítségről van szó, minden keresztény és nem keresztény bizonyára ezt megérti. Van-e a javaslattal szemben bárkinek ellenérve? Salafranca úr, parancs. presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr Egy megjegyzésem lenne a zöldek módosító indítványával kapcsolatban. Az én frakcióm normális esetben tartja magát a tárgyaló asztalnál megkötött kötelezettségvállalásoknál. A tárgyalások során világosan leszögeztük, hogy az Európai Unió megfelelő és felelősségteljes intézkedéseket fog tenni. Ezek közé tartoznak a humanitárius intézkedések is. Ez az a vita, amit Eston asszonynal a szíriai helyzettel kapcsolatban már megvitattunk. Éppen ezért ezt a kiegészítést feleslegesnek tartom, és a frakcióm nevében nem támogatom ennek elfogadását. So. I muss trotzdem fragen, gibt es 40 de akkor meg kell kérdeznem, hogy van-e legalább 40 képviselő, aki ezt az ellentétes véleményt támogatja. Bőven megvan a szám. Így Kombendit úr javaslatát nem tudjuk alkalmazni. Egyes módosító. Mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Kettes mellette ellene elutasítottuk. Az állásfoglalás indítvány egészéről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk a Szíriával kapcsolatos állásfoglalási indítványt. Most hat állásfoglalás indítványról szavazunk az oroszországi helyzet kapcsán. Nincsenek írásos módosítók, így Egyenesen a zárószavazástól kezdjük. Ki támogatja? Ellene? Ki tartózkodik? Ezzel az állásfoglalást elfogadtuk. Most a gazdasági és monetáris bizottság javaslatáról szavazunk az Európai Bankunióról, ezt tegnap mutatták be itt a plenárison. Kezdjük a szavazást. A C preambulum bekezdésről részenként fogunk szavazni. Első rész kitámogatja. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Egyértelmű volt. É e preambulum bekezdés következik, sokan Hát, ha feltétlenül akarnak egy ellenőrzést, ám legyen. A C preambulum bekezdés második részéről ismét szavazunk, ezúttal géppel. Leszá- lezárom a szavazást. elég egyértelmű többséggel elfogadtuk. Az éj e preambulum bekezdés ugyancsak két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. Most az egész módosított szövegről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Ezzel akkor a szavazás végére értünk, de szünet nélkül azonnal áttérünk a szavazat magyarázatokra, ezért kérem, hogy azok, akik nem kívánnak szavazat magyarázatot hozzáfűzni az elhangzottakhoz, gyorsan hagyják el a termet, két percre megszakítom az ülést.